Schulz úr ösztönseként dolgozott, és azt hiszem, hogy nyilván itt itt, itt összeférhetetlenség gyanúja merül fel. Jó lenne, hogyha ezt kivizsgálnak, különben az Olafnak is ezt jelentenünk kell. Vielen Dank für den Hinweis. Köszönöm szépen a jelzést.